szabályzatban foglaltak alapján fogja ellátni munkáját. Második közlemény, a néppárt és az SND frakciók szakbizottság és delegációs tag változtatásokra nyújtottak be kérelmeket, a mai ülés jegyzőkönyvében szerepelnek ezek a kérdések, egészen abban az esetben, hogyha senki